Azért fontos ez a kérdés, mert ezzel az új jogszabályjal jobban kiegyenlítjük a különböző hatalmi kompetenciákat az Európai Unión belül. A rendes eljárásban fogadtuk el ezt a jogszabályt, és ennek a lényege, hogy a polgárok ugyan ö, olyan ö, kezdeményezési joggal rendelkezzenek, mint amit már ö, élvez a tanács. Egy millió aláírásra van szükség, vagyis millió aláírásra van szükség ahhoz, hogy a polgárok egy ilyen kezdeményezést kezdhessenek. Ez közvetlen kapcsolatot hoz létre az európai polgár és az európai intézmények között, és a, köz, a közöttünk lévő um, hézagot betemeti. Az Európai Parlament és a Tanács nagyon komolyan dolgozott azon, hogy első olvasatban elérjük, elfogadjuk ezt a jogszabályt. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki hozzájárult. Um, ennek a e, jogszabálynak az elfogadásához, különös tekintettel a belga és a magyar elnökségnek, az Európai Bizottságnak és a parlament tagjainak. Különös tekintettel az AFKO és a Peti Szakbizottság e, elnökeinek, Carlo Cassini, Arminia Mazzoni. Kérem őket is, hogy csatlakozzanak hozzánk az aláíráshoz. Alá Lamassur jelentéstevő, Gurmai Zita jelentéstevő, Diana Wallis és Hefner kollégák, a négy jelentéstevő. Remélem, hogy ők is itt vannak, és remélem, hogy együtt ünnepelhetjük meg ezt a pillanatot, és az árnyék jelentéstevőkkel együtt önök büszkék lehetnek arra a munkára, amelyet a polgárok érdekében végeztek. Ezt a jogszabályt most aláírjuk, de mielőtt ezt az aláírást, ünnepélyes aláírást megejtjük, azt kérem, hogy Martonyi miniszter úr, aki remélhetőleg gyakran lesz vendégünk az elkövetkezendő fél évben, mondjon néhány szót. Tessék önél szó. Uh, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ebben az ünnepélyes pillanatban Szeretnék visszaemlékezni az Európai Konvent első napjaira, amikor is arról beszéltünk, hogy a demokrácia deficitet, az európai integrációs folyamatban jelenlévő demokrácia deficitet hogyan lehetne megszüntetni, vagy legalábbis csökkenteni. Közös célunk volt akkoriban, amelyet mindannyian osztottunk, és ennek a lényege az volt, hogy erősítsük az Európai Unió demokratikus működését. Ennek az egyik módja az pontosan az, hogy erősítsük a polgárok részvételét az Európai Unió demokratikus életében. ezért rendkívül fontos a polgári kezdeményezés joga, és ezt ezért foglaltuk bele a szerződésbe. Most pedig a polgárok közvetlenül fordulhatnak az Európai Bizottsághoz, és felkérhetik arra, hogy javaslatot dolgozzon ki, egy jogszabályalkotó javaslatot. Azt gondolom, meg vagyok győződve arról, hogy ez mérföldkő, a nagyobb demokrácia irányába az Európai Unióban. Ez az első eleme a közvetlen demokráciának. Közvetlen kapcsolatot és párbeszédet hoz ez létre a polgárok és az intézmények között. Erősíti és ösztönzi a határokon átnyúló közvetlen párbeszédet és együttműködést. Emellett ez az eszköz azért is, annak azt a célt is szolgálja, hogy a polgárok magukénak érezzék Európát. Európa az nem ők, hanem Európa mi vagyunk, és együtt alakítjuk. A magyar elnökség mottója erős Európa emberi tényezővel, ez mind, ennek a megvalósítása mindannyiunktól függ. az ehhez nagyon fontos az, hogy a szerződés végrehajtásának világos és átlátható szabályait hozzuk létre végrehajtási szabályait hozzuk létre. Ez most megtörtént, ennek egy része megtörtént, az Európai Bizottság, a tanács és mindenek előtt az Európai Parlament közreműködésével. Szeretnék külön köszönetet mondani Maron Maros Sefcsovicsnak az Európai Bizottság részéről. Emellett köszönetet szeretnék mondani a spanyol és a belga elnökségnek, a trió tagjainak, és külön köszönetet szeretnék mondani, és gratulálni szeretnék természetesen az Európai Parlamentnek is, azoknak, akik részt vettek ebben a folyamatban, nagyon fontos munka volt ez az, a bizottságok elnökeinek szeretnék köszönetet mondani, illetve a jelentéstevőknek. Allen Lamász úrnak, Gurmai Zitának, Diana Wallisnak, Gerald Hefnernek, és a többi képviselőnek, aki részt vett ebben a rendkívül fontos munkában. Ezzel megmutatjuk azt, hogy igenis kész, készek vagyunk és képesek vagyunk kiváló együttműködésre. Nem csak az európai intézmények eh, között létezik ez a kiváló együttműködés, hanem a különböző frakciók között is létezhet. És csak reményemet fejezhetem ki, hogy ez az együttműködés eh, és egyetértés modellértékű lesz a jövő szempontjából mind az intézmények, mind pedig a frakciók eh, számára. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen. Most pedig aláírjuk ezt a jogszabályi aktust. La Presidente. Az elnök. Cari colleghi, la a è a Il... Kedves kollégák,